20 évvel az átadást követően cmet viselő jelentést. Először is az előadónak adom meg a szót, parancsoljon uram! Köszönöm szépen, nagy örömmel szolgál, hogy ilyen röviden bemutathatom ilyen késői órán ezt a jelentést. Azt gondolom, hogy igazán hozzáadott értéket képvisel ez a jelentés, és a parlament is nagyon jól dolgozott. Azt gondolom, hogy tényleg történeti jelentősége van ennek az elmúlt időszaknak, és a külügy, külügyi politikánk is minta értékű lehet. Nem szabad persze a saját történelmünknek a túszává válni. Nagy tragédia persze az, hogy amikor egy hangon próbál fellépni az Európai Unió, a saját országom nagy-Britannia Brexit mellett döntött, és hát Skócia részéről azért még vannak jócskán elkötelezett hívek, akik kapcsolatban kívánnának maradni önökkel. Ha most felmérjük a hongkongi helyzetet 20 évvel az átadást követően, azt kell mondanom, hogy az egy év, egy ország két rendszer elve mellett továbbra is sikra szállunk. Fontos a dialógus Kína és Nagy-Britannia között, semmi sem tökéletes még, és persze az egy ország, két rendszer, erről szólnak a különböző para, paragrafusok, arról olvashatunk, hogy sajnos messze még a tökéletestől a helyzet. A jövőben, és erre utalnak más paragrafusok, a különböző most csorbát szenvedő területekre utalunk többek között a civil társadalmi helyzetekre, a média helyzetére, ahol támogatásra van szükség. Nagy a konszenzus azonban a házon belül, mert csak a GUE részéről érkezett módosító a pénzmosásra vonatkozóan, a pénzügyi átláthatóság szempontjából, illetve az adóelkerések, adóelkerülési gyakorlatokkal kapcsolatban a pénzmosás és a szervezett bűnözés ellen azt gondolom, hogy konszenzusra tudunk jutni a módosítók tekintetében. Mindenkinek ajánlom figyelmébe a, a, a jelentést. Köszönöm, hogy betartotta a felszólaló időt, és most pedig Andriu Kajtis úrnak adok szót, parancsoljam. Tisztelt ház, a 14. legnagyobb árukereskedelmi partnere Hongkong az Európai Unió számára, és a szolgáltatáskereskedelmi partnerség tekintetében is kiemelkedő szerepet játszik. Az Európai Unió Hongkongnak a második legnagyobb kereskedelmi partnere, a szárazföldi Kína mögött. Dombrovskis úr tíz nappal ezelőtt járt eh, Hongkongban, és minket is meg fog látogatni, amint csak teheti a hongkongi fél a közeljövőben. A hongkongi nép tulajdonképpen azt várják, hogy megtörténjen a választási reform, és saját maguk is dönthessenek a jogalkotási tanács összetétele kapcsán. Ahogyan helyesen kiemelte a jelentéstevő, az egy ország két rendszer elve ö, nagy nyomás alá került. A jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége kétségbe vonható, és sajnos a reformok nem teljesedtek ki. Ezen felül nem szabad elfelejtenünk, hogy van öt könyvkiadó, akik 2015-ben tűntek el. Számunkra ez egy óriási kihívást jelent, az 1997-es állapotokhoz és az akkor kialkodott szabályokhoz képest. A jelentés ajánlásaival összhangban a bilaterális dialógust Hongkonggal mindenképpen meg akarjuk erősíteni. A strukturált ö, dialógus legutolsó fordulója egy hónappal ezelőtt került megrendezésre. Nagyon fontos ezek során, hogy az egy ország két rendszer elve Hongkong jóléte szempontjából kulcsfontosságú, de Kína szempontjából sem elvetendő a saját jóléte és növekedése szempontjából. A Kínával való kapcsolatainkat intenzifikálni kellene, nem csak gazdasági szempontból, hanem külpolitikai szempontból és biztonsági kérdések szempontjából is. Úgyhogy a kínai barátunk, barátaink felé fontos és egyértelmű az üzenet, az egy ország két rendszerevének fenntartása az ő érdekeiket, érdekeiket is szolgálja, és mi támogatni fogjuk abban őket, hogy ez meg is valósuljon. A néppárt képviselőjével Szuika Dubrovkának adom meg a szót. Egy perc, harminc másodperce parancsoljon, hogy... Köszönöm szépen. Alelnök asszony, először is szeretném megköszönni Ellen Smith úrnak a közös munkát. Köszönöm szépen a kölcsönös támogatást. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy ahogyan hangsúlyoztuk a jelentésben is, Hongkong jelentős kereskedelmi partnere az Európai Uniónak. Természetesen támogatjuk az egy ország két rendszer elvet, és támogatjuk az autonómia magas szintjét Hongkong részéről, mint ahogyan azt lefektette a 20 évvel ezelőtti nyilatkozat. Emellett szeretném hangsúlyozni, hogy mi az európai intézmények részéről támogatást kell, hogy nyújtsunk minden kereskedelem politikában jelentős partnerünknek. Hongkongban jog, jogállamiság van, jogbiztonság és magas szintű autonómia. Ezzel a jelentéssel is támogatni kívántuk a jólét további épülését Hongkongban. Hongkong modellként szolgál a demokratikus és politikai reformok számára Kínában. Hongkong autonómiájának tiszteletben tartása elengedhetetlen a további fejlődés szempontjából és a Kínához fűződő pozitív viszonyok szempontjából, ezért az Európai Uniónak támogatnia kell Hongkongot. Emellett szeretném az egyetemes választójogot is megemlíteni, annak érdekében, hogy teljesen demokratikusak és jogszerűek legyenek a választások, ezt biztosítani kell, de ez elengedhetetlen az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatok további javulása szempontjából is. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönjük, és most a szocialistáktól Mr. Pikula parancsoljon. Egy perc. Köszönöm, szépen, elnök, alelnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló együttműködést. Ez a jelentés egy további fontos lépés az együttműködésünk javítására Hongkonggal. Húsz év telt el azóta, hogy elfogadtuk az egy ország, két rendszer elvet. Az Európai um-, Unió szoros kapcsolatokat ápol Hongkonggal, mint fontos kereskedelempolitikai partnerrel, de tovább kell javítani a kapcsolatokat a többek között az oktatás és a kutatás területén. Ami Hongkong helyzetét illeti, láthatjuk, hogy Peking sokszor beavatkozik Hongkong, Hongkong, a Hongkongban történtekbe megpróbálja korlátozni az újságírók szabadságát, vannak tiltakozások, van, aki függetlenséget követel mindeközben. Az Európai Unió hivatalos politikája az egy ország két rendszer elvet követi. Szeretném kiemelni az adócsalás, adóelkerülés problémáját, fel kell szólítani a hongkongi kormányzatot, hogy lépjen fel határozottabban az olyan vállalkozásokkal szemben, amelyek a leányvállalataik révén megkönnyítik az adócsalást, és remélem, hogy a kollégák nagy része támogatni tudja a holnapi szavazáson a szöveget. Képviselőcsoportjának nevében Belder Vásznak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. A New Yorki uh, könyvszemlét olvastam. Nagyon érdekes jelentést találtam Kevin Jacobson-tól a hongkongi protest protestálások címmel. Ezt olvastam, amikor jöttem ide a parlamentbe. Csinkeszen itt a két rendszert elemzi, amely alása azt, ami történik Kína részéről. Pontosan arról van szó, amire Smith úr is ö, utalt. Kedves kollégák, előadó biztos úr. Nagyon remélem, hogy ez a jelentés és és segítséget nyújt majd a, vé, vagy a jogok védelmében. Jön uram, egy óra, egy percre. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Azt a véleményt képviselem, hogy a a komplex és igen egymásnak ellentmondó helyzet kapcsán Hongkonggal kapcsolatban tényleg csak a nyitottság lehet a célra vezető. Ez azon tapasztalatomra visszavezethető meglátás, hogy van ez az egy ország, két rendszer elv. Másrészt azonban Hongkongot nagyon egyenlőtlen társadalommal változtatták a különböző érdekek, hiszen ott vannak a szegénységben élők, a másik oldalon pedig a hihetetlen gazdagságban élők. Válság van az ingatlanpiacok, tulajdonképpen ketrecekben élnek az emberek, a német média bőven beszámolt erről, és ezt a válságot tulajdonképpen adó oázisokból jövő pénzekből van fenntartva, amelyek nem szerepelnek a listán. A jelentéstevő azt gondolom, hogy az emberi jogok ügynökeként is felléphet, ha egy kicsit változtat még ezen a jelentés, ebben a formájában nem tudjuk támogatni. Borítom a bizottság képviselőt, képviseletében Adrián Kaitis urat. Parancsoljon, uram! A kecsdiája az elmaradt csak azért jöttünk most egy kicsit előbbre. Parancsoljon! Thank you very much indeed, Madam Chair. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Rendkívül hasznos volt ez az eszmecsere, és Federica Morgerini alelnök asszony nevében szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kiváló munkáját. Köszönet a tisztelt képviselőknek hozzászólásaikért. Hongkong autonómiája nagyon fontos, az egy ország két rendszere alapján. A kapcsolataink egyre jobbak Hongkonggal, mármint egyre nagyobb mennyiségben ö, tapasztalhatók, az élelmiszerbiztonság, környezetvédelem, oktatás és más területeken is. Az Európai Unió nagyon fontos területeken kulcsfontosságú partner, ezek mind-mind rendkívül fontosak Hongkong számára, hiszen Hongkong hatékony üzleti környezete ettől függ. Itt átláthatóság, nem diszkriminatív jelleg, azok a dolgok, amelyek nagyon fontosak, reméljük a jövőben is ez így lesz. A bizottság nagyra értékeli a parlament szerepét hogy ez a fontos téma továbbra is szerepel a napi renden. Hogy lezárja a vitát, Smith raportőr úr, parancsoljon. Thank you, President Colleagues, I really can't be... Hát nem lehetek nagyon rövid, igazából már mielőtt a plenárisra jöttünk volna, mindent megbeszéltünk. A nyolcas pontban tulajdonképpen a választási rendszer reformjáról beszéltünk, úgy szerintem nem kér, akarnék még egyszer erre kitérni, úgyhogy remélem mindenki tudja, hogy kell holnap szavazni, mert nagy az egyetértés. Köszönöm szépen. And we are heading...